Ja, darf ich? Genau. Es wäre ganz wichtig, dass wir jetzt... Fontos lenne az, hogy azonnal elkezdjük eh, az EBB-vel, Kuhn igazgató úrral, EEF, illetve a BPE Franciaország, és az Állami Bankok Szövetsége, tehát négy vendégünk van. Üdvözlöm a Költségvetési Bizottság elnökét, Ártói urat, és aki mindjárt megkapja a szót. Oui, merci. Eh bien, on va aller tout de suite à la BEI, oui. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, rá is térünk az EBB-re rögtön. Je vous en prie, Madame la Présidente. Parancsoljon, elnök asszony! Herr Kuhn, sind Sie schon sprechbereit? Kuhn úr, képes már beszélni? Bizonyára tudja, hogy csak öt perce van. A 300 diára ez talán kicsit kevés idő. Thank you very much. Um, I have the pleasure to introduce... Köszönöm, szem, köszönöm szépen, röviden bemutatom az EBB-t, illetve azt, hogy mit javaslunk, mi a véleményünk az ajánlásokról. Nem tudom, hogy ezt látják-e önök, hogy sikerül -e ezt kivetíteni, ezeket a diákat sikerül a prezentációt kivéteteli? Igen, talán kicsit várok akkor, hogy sikerüljön. Nagyon fontos az, hogy ne Ádámtól és Évától kezdje, tudjuk, hogy az EBB eh, mit eh, csinál, tehát a rendeletre koncentráljon. Rendben, hát akkor rá is térünk azonnal a négyes számú diára, amely nagyon röviden bemutatja az, eh, azt, hogy mit csinálunk mi költségvetési garancia tekintetében és más feladatok kapcsán. Az, az EBB a legnagyobb végrehajtója az Európai Unió költségvetésének, és nagyon különböző mandátumunk van. 40 milliárd euró értékben hajtunk végre garanciákat, ezt közvetlenül, illetve közvetve hajtjuk végre. Ezáltal a célunk az az, hogy nagy multiplikáló hatást érjünk el. Nagyon fontos megérteni azt, hogy mindenfajta változtatás a jogszabályban a mandátumunk nagysága miatt óriási hatással járhat a végrehajtásra. Ezért veszük ezt nagyon komolyan, és megvizsgáljuk az összes javasolt módosítást. Összességében, következő dia, összességében, ahogy láthatják, úgy tekintünk magunkra, mint a természetes partnerre, aki az EU költségvetési garanciáit végrehajtja, hiszen mi egy szerződéses szervezet vagyunk, mert a DNS-ünkben benne vannak az Európai Unió politikai célkitűzései, és követjük a legmodernebb auditáló rendszereket. Nagyon fontos ez, mert mi vagyunk az egyetlen olyan IFI, amely teljes mértékben követi az EU célkütőzését, politikáit és standardjait, és ehhez megvannak a megfelelő rendszereink, hogy tényleg elszámoltathatóan bánjunk az EU költségvetésével. Ezért úgy véljük, hogy az Európai Unió igazi partnere vagyunk, de azáltal, hogy ennyire egyrülállóak vagyunk EU standardok tekintetében, mi vagyunk a tagállamok természetes partnerei is, illetve regionális szervezetek partnerei is. Velük együtt működünk, és velük együtt hajtjuk végre az Európai Unió különböző pénzügyi eszközeit. Na, most rátérnék a javasolt módosításokra. Először is, mivel eléggé egyedi a szerepünk az Európai Unió szerződése értelmében, mi a 142-es preambulum bekezdést szeretnénk kiemelni, amely külön elismeri a mi szakértelmünket a pénzügyi eszközök sikeres végrehajtása kapcsán. Üdvözöljük azt is, hogy egyszerűsíteni kívánnak a jogszabály szövegben. Ez vonatkozik a jelentési és feljegyzési kívánalmakra, nagyon fontos az, hogy ne növeljük az adminisztrációt, a bürokratikus tereket, de mégis elszámoltathatóak legyünk az EU költségvetési szempontjából. Azt is nagyra értékeljük, hogy egyszerűsítik a nyilvánosságra hozatali kötelezettségeket, főként a KKV-k esetében, harmadsorban. Üdvözöljük azt is, hogyha egy EU pénzügyi eszköz egy kisebbségi részvényes rendszert alkalmaz, akkor a szabályokat arányosan alkalmazzák. Azt is nagyra értékeljük, hogy az úgynevezett reflow kezelését harmonizálják, illetve hogy egyszerűsítik az SIF-FC kombinációját, az egységes szabályrendszert, a könnyebb ex ante eh, felmérés, ez egy olyan dolog, amely által sikerül tényleg ezeket a pénzügyi forrásokat végrehajtani. Azért is hálás vagyok, hogy a sikeres KKV kezdeményezést 2016 utánra is meghosszabbították. Van néhány pont, amely a, az üzleti folytonosságra vonatkozik. Az EBB nagyon tapasztalt az EU pénzügyi eszközeinek, költségvetésének félrehajtásában, és ezért nagyon fontos, hogy ne akkor változtassuk meg a játékszabályokat, amíg a játék zajlik. Hangsúlyozni kell azt, hogy nagyon fontos az, hogy legyen folytonosság bizonyos szabályok esetében, legalábbis ezen költségvetési periódus végéig. Mindezek mellett persze üdvözöljük a új javaslatot. Szeretnénk kiemelni azt, hogyha az EFSZ-t, illetve az EBB külső hitelezési kapacitását úgy megváltoztatjuk, hogy azt a szabály is javasolja, akkor az nagyon fontos, hogy csak 2020 után vonatkozzon ez, ez a végrehajtás befolyásolja majd, és lehetséges módon lelassítja a dolgokat, és plusz költségekkel jár majd. Ezért örülünk annak, hogy jelenleg ez még nincs érvényben, de 2020 után lesz csak érvényben. Azt is hangsúlyoznánk, hogy az EBB fenntartással rendelkezik annak tekintetében, hogy miért kell ezt már most végrehajtani, hogyha ez csak 2020-tól érvényes. Persze az egységes szabályrendszert mi is üdvözöljük. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a megfelelő kockázatkezelés nagyon fontos aspektusa a munkáknak. Úgy véljük, hogy a banki feladatok, úgy mint a kockázatkezelés, az a banki feladat, hiszen nekünk megvannak a különböző tapasztalataink mindehez, hogy nagyon óvatosan járjunk el, úgyhogy a célkötőzéseket is teljesítsük. Itt abba is hagyom, és időt hagyok a vitára, az FC kombinációjáról is vannak példáink, de szerettem volna látod rövidebben hozzászólni most. Thank you very much. The... Köszönöm szépen az Európai Befektetési Alap a következő. Uh, as regards the, the European Investment Fund, if you can... Uh, Mi az Európai Befektetési Alapot illeti, kérnénk, hogy a prezentációt vetítsék ki, mert szeretném kihasználni azt a lehetőséget, hogy az FC-vel összekombináljam ezt, tehát a legutolsó két diát az új 38-as cikk és a 38-as C és 38-as E cikket üdvözöljük, az Európai Befektetési Alap különösen. Miért van ez így? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel az új cikkel az a lehetőség, hogy az ESZIP és az EFSI kombinálható, további hatással lesz, tehát kiegészíti, bővíti a finanszírozást, ahogy látják a grafikonon, hogy az ESZIF esetében a mozgástér magasabb lesz, kevesebb pénzzel fogunk, vagy lehet majd többet elérni. Zölden lehet látni ezt a grafikonon. és ez azt jelenti, hogy több finanszírozás jut majd el a kis és közép vállalatokhoz. Kérem a második diát. Ez tulajdonképpen a kis és középvállalatok kezdeményezésén alapszik, amelyet végrehajtunk több tagállamban is. Két példát vettünk, de tulajdonképpen bármely tagállamot választhatnánk, Bulgáriát, Romániát, Finnországot, vagy akár Olaszországot. Itt a példánk Spanyolország például egy nagy tagállam, és Málta egy kisebb tagállam. Spanyolország esetében a 2014-től 2020-ig terjedő programozási időszakra már 35 ezer hitelt finanszíroztunk, tehát ez azt jelenti, hogy ennyi kis és középvállalkozás kapott támogatást ennek a kezdeményezésnek köszönhetően. Miért említjük ezt? Azért, mert arról van itt szó, hogy kombináljuk az erőforrásokat, az ERDF-ét, és Spanyolország 15 régiója szintén hozzájárult ehhez. Az a véleményünk, hogy az ESZIF és az EFSZI kombinációja nagyon is üdvözlendő, és kiegészíti egymást. Tehát nem versenyeznek egymással az eszközök, hanem kiegészítik egymást. A Nemzeti Bank az EIB-vel együtt van jelen, ebben a kezdeményezésben, és ez is üdvözlendő, és itt megint egy kicsit ismétlem magam, de nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, hogy itt hozzáadott értékről van szó, és megvalósul a komplementaritás a kohéziós politikával. A következő diát kérném. És köszönöm szépen. Következik a BPI France. A BPI France tapasztalata az EU finanszírozási eszközeivel Parancsoljon. Lola Mervei asszony. France à Bruxelles. Je propose euh, qu'on commence la présentation. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én rögtön a hatos diával kezdeném a prezentációt. Innen Brüsszelből euh, érkeztünk, tehát a BPI France, Ról röviden azt elmondom, hogy a francia állami befektetési bank a vállalkozások finanszírozását és Franciaország gazdasági fejlődését támogatja, tehát ez a célja, és regionális hálózattal dolgozik. Nagyon sűrű ez a hálózat, a helyi irodákból áll. Nagyon alaposan meg tudjuk ismerni tehát a piaci igényeket, illetve a helyi vállalatokat. Több mint 15 évvel, éve foglalkozunk az európai alapok kezelésével különböző szinteken. Lehet ez például strukturális alapok, a francia régiókkal együtt kezeljük ezeket, kb. 150 millió euróról van szó 2007-től 13-ig terjedő időszakban. És egyébként van tapasztalatunk a központi irányítású európai programokkal is, például a garancia programmal, az Innov Fin garancia programmal, és ami konkrétan a rendelet felülvizsgálatát illeti a kontextust egy picit felvezetném, mielőtt a konkrét javaslatainkra rátérek. Tehát a felülvizsgálatról néhány szót. Ugye itt az európai alapok felhasználásáról van szó, konkrétan a strukturális alapok felhasználásáról, itt több kihívással is szembenézünk. Ugye tudjuk, hogy a helyszínen ugye nehéz az alkalmazás, mert általában késlekedik a folyósítás, a strukturális alapok mozgósítása abból a szempontból is nehézségbe ütközik, hogy a magánbefektetőket nehéz bevonni. Általában ez a szabályok bonyolultsága miatt van. Tehát ebben a tekintetben az omnibus felülvizsgálat üdvözlendő, a strukturális alapokra vonatkozó szabályoknak a felülvizsgálata is üdvözlendő. Nem fogok kitérni az összes pozitív pontra, hanem csak négy fontos pontra hívnám fel a figyelmüket, amelyek számunkra fontosak. Ezek ugyanis lehetővé tennék, hogy javítsuk a strukturális alapok kihasználtságát. Tehát az első pont az az, hogy illetve hát az a gondolat, hogy integráljuk az úgynevezett visszafizethető előlegeket. Ezek tulajdonképpen olyan pénzügyi eszközök, amelyeket több tagállamban is használnak annak érdekében, hogy az innovatív projekteket támogassák induláskor. Kockázat megosztásról van így szó, Ugye ez, ez a definíció, vagy ez a meghatározás nem szerepel a költségvetési rendeletben sem, és a strukturális alapokra vonatkozó jogszabályok között sem. És itt tulajdonképpen ezek az úgynevezett repayable advances a pénzügyi eszközök tulajdonságaival rendelkeznek. Siker esetén teljes visszafizetésre kerül sor, bukás esetén pedig egy fix összeg visszatérítése történik meg. Ahogy mondtam, ma ez hiányzik a költségvetési rendeletből, és ez nem teszi lehetővé így, hogy a vállalkozásoknak, az innovatív vállalkozásoknak így módon támogatást nyújtsunk. És hát ez elég sajnálatos, és ugye a keret jogszabályok utalnak erre, ezekre az, az előlegekre pénzügyi eszközként, és sajnálatos, hogy ez aztán később nem jelenik, nem jelenik meg, úgyhogy ez az egyik javaslatunk, hogy a repayable advances, tehát hogy a visszafizethető előlegek szerepeljenek be a jogszabályban, hogy kihasználhatóak legyenek tehát az állami támogatásra vonatkozó szabályok között, ugye vannak kivételek és így tovább és a a fejlesztés, a innovációra vonatkozó szabályok között is szerepeljen ez. A második javaslatunk az tulajdonképpen arról szól, hogy a jogbiztonságot erősítsék a pénzügyi közvetítők esetében. Ugyanis Manapság a pénzügyi közvetítők, tehát akik ugye a strukturális alapokat kezelik, és elég bonyolult helyzetben találják magukat, mert az értelmezés, tehát ugye a rendelet és a jogszabályok értelmezése eh, nehézkes, tehát megnehezíti a pénzügyi eszközök egyszerű és hatékony alkalmazását a helyszínen, tehát azt javasoljuk, tehát hogy a jogbiztonságot erősítsük, és így a, az európai alapokat kezelő szervek kiértékeltethessék, vagy hitelesítethessék az eljárásukat az Európai Bizottságnál, tehát a struktúrális alapok felhasználására vonatkozóan. Az Európai Befektetési Bank egyébként így jár el, és ez azt jelenti, hogy biztonságosan lehet alkalmazni a forrásokat a helyi szinten, ugyanezt a lehetőséget lehetne biztosítani a állami befektetési banknak. A harmadik javaslat. Itt tulajdonképpen az első két javaslat, amelyet bemutattam önöknek, a konkrétan a rendeletre vonatkozott, és a másik két javaslat az pedig inkább a strukturális alapokra vonatkozik. Ugye a CPR, tehát a Common Provision Rules, itt ebben a javaslatban arról van szó, hogy egyszerűsítsük a bizonyítékokat a pénzügyi eszközök felhasználására vonatkozóan. Például, tehát itt az ezikről van szó, ugyanis az a helyzet, hogy ahogy tudják, ezen eszközök felhasználásakor ugye a kedvezményezett visszatéríti az összeget, tehát az ilyen igazoló feltételeket a lehető leginkább könnyíteni kellene, és az ellenőrzést inkább ex ante módon kellene elvégezni a kedvezményezettek és a projektjeik esetében. Ezek után pedig az igazoló bizonyítékokat, az ex post ellenőrzéseket kellene korlátozni. Ezek benne vannak a CPR rendeletben egyébként. Készítettünk egy megfogalmazást, egy módosításra vonatkozóan, a képernyőn olvashatják ezt a szöveget, tehát ez könnyítené a igazoló információkra vonatkozó követelményeket, miközben az ellenőrzés továbbra is robusztus formában megtartaná. A negyedik javaslatunk pedig a 38-as cikkre vonatkozik a rendeletben, és lehetővé teszi a kezelő hatóságok számára, hogy közvetlenül állami befektetési bankokat válasszanak ki. Nagyon örülünk annak, hogy ez az új cikk bekerült a rendelet, a CPR rendelet szövegébe. Itt természetesen azt a változatot ö, tettük föl a diára, amelyet a tanács még vitat. A kritériumok listája korrektnek tűnik, viszont az utolsó előtti ezek közül, amelyet a tanács javasol, tehát ahol szerepel, hogy a strukturális alapok felhasználását ellenőrizni kell, tehát hogy verseny, versenyt nem akadályozó módon használták ezt fel. Ez jogi szempontból eléggé megnehezíti a, a helyzetet, közvetett vagy közvetlen előnyök szerepelnek a szövegben. A közvetettet kivennénk a szövegből, mert ezt nagyon-nagyon nehéz bebizonyítani operatív szempontból. Lehet, hogy jogbiztonságot teremt, de nagyon nehéz ennek az igazolása. És az utolsó előtti megjegyzés pedig, azt javasoljuk, hogy a 38-as cikk, tehát ami ugye a bankok kiválasztására vonatkozik, visszamenőleges hatású legyen, tehát annak érdekében, hogy elkerüljük az akadályokat, ugye az előző időszakkal kapcsolatban, tehát még persze ez attól függ, hogy milyen lesz a végső jóváhagyása a szövegnek. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez volt az eddigi, és most a bizottságot kérdezem, hogy szeretnél kiegészíteni ezt. Parancsoljon. Sádi. Kár. A kollégák részéről, leszámítva az előadókat, a társ előadókat, Richard, majd Kernel úr. Um, <coughs> Elnök asszony, köszönöm szépen. És köszönöm a vendégeiknek is a gondolatokat, amelyeket megosztottak velünk, ezeket feljegyeztem az előlegekkel, a visszafizetésekkel kapcsolatban, és a hangsúly valóban a pontosságon van, az jogbiztonságon, itt gyakorlatilag egyensúlyt kell teremtenünk, hogy a szabályozás, a jogszabályok megfelelőek legyenek, és eltávolítsuk az akadályokat a piacon megjelenő új szereplők előtt. Az észrevételem a következők lennének. Amit az EFSZ-vel és az ESZIF-vel kapcsolatban hallottunk, a két alapközti megkülönböztetést, ezt örvendetesnek tartom a parlament kifejtette aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy a kollégák megértik, hogy milyen szinergiahatásokat lehet elérni, ugyanakkor komoly agály merül fel azzal kapcsolatban, hogy itt két különböző finanszírozási áramlat van. Az egyik természeténél fogva jobban kilesztéve a kockázatnak, mint a másik. Tehát még hangsúlyozom, hogy értjük a szinergiákat és a menedzsmentet szeretném tudni, hogy ez mennyire hatékony lesz. A Regi Bizottság kifejtette aggodalmait a blendinggel kapcsolatban, és általános észrevételeket is tennék. Elég sokat szoktunk a teljesítményről, a teljesítményközpontú költségvetésről beszélni itt a parlamentben, de mindig az a benyomásom, hogy ez önmagában véve egy konfliktust hord magában. Az egyik dolog, amit szerintem a legfontosabb lenne elérnünk, az az egyszerűsítés. Az egyszerűsítés már csak azért is fontos, mert az administratív terheket csökkenti, ez rendben is van, de előadóként inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy a hiba rátát a DASZ kapcsán csökkentenünk kellene, és itt a jogszabályok bonyolultsága, valamint a hibaráta között közvetlen összefüggés van azonban, ami legfontosabb számomra, az, hogy a választópolgárok, amit felvetnek a hatóságok irányába, az vajon megkönnyíti-e az emberek a kedvezményezettek életét? vagy esetleg csak azért készítünk egy hosszabb, átfogóbb jelentést, amely végeredményben kevéssé, kevésbé egyszerű, mint amilyen korábban volt. Feljegyeztem az elhangzottakat a vendégeink részéről, és örülnék esetleges későbbi megjegyzéseiknek is. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a prezentációikért, és elnézést is kell kérjek egyidejűleg, ugyanis 5 percet késtem, tehát lehet, hogy az első 5 percben pont arról maradtam le, ami összekapcsolja a különböző előadásokat, és ami esetleg végre megvilágít, megvilágítaná számomra azt, hogy az EFSZ-vel pontosan mit is érünk el, hol vannak az átfedések a infrastruktúrális programmal, és hogyan működik valóban ez a, az emelő hatás, ha meg lehetne világítani esetleg példák alapján ezeket a kérdéseket. Minden tiszteletem az előadóké, illetve a szervezeteké, mert kitűnő munkát végeznek, de azt kell mondjam, hogy nagyon sok jelentést hallottam már, és ezek olyan, mintha tízezer méter repülési magasságban haladnának, de én egy kicsit öreg vagyok már ahhoz, hogy egy könyvelői kurzust végezzek. Azért mégis talán jó lenne a lényegre térni, és kimondanunk azt, hogy mit érünk el az EFSZ-vel. Győzzenek meg! Eddig senki sem tudott még olyat mondani, amivel meggyőzött volna, azzal kapcsolatban, hogy a céljainkat, tehát az addicionalitást, valamint az egyéb célokat valóban elérjük az EFSI-vel. Nem szeretnék rossz indulatú lenni, hogyha azt mondom, hogy nem értük el a célunkat, de azt hiszem, hogy jó lenne mérleget vonnunk arról, hogy mit értünk el, ahelyett, hogy csak absztrakt módon kijelentsük, hogy mennyire jó és az elmélet szempontjából ez mennyire hasznos. Úgy gondolom, hogy ez nem visz bennünket előbbre. Hiszen gyakran úgy szabályozzuk a dolgokat, hogy nem is vagyunk tisztában azzal, hogy vajon elérjük-e a kitűzött céljainkat. Pénzt költünk, mondja az elnök. Paul Rübi. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos eszmecsere, hiszen az európai gazdaság igényli ezt a finanszírozást. És fontos, hogy a hibakvóta kapcsán egyértelműen különbséget tegyünk, hogy hol történt csalás, hol volt szándékos hogy költötték el szándékosan rosszul a forrásokat, és hol történtek formális hibák, amelyek elkerülése gyakran nehéz. Ami a források bevetését illeti, szeretném tudni, hogy tulajdonképpen mennyit fordítanak az adminisztrációra, tanácsadásra, jogászokra. Ismerek példákat a gyakorlatból, amikor óra alapján fizetik az auditorokat vagy a jogi tanácsadókat, és természetesen soha nem ér véget az audit, hiszen minden jól megfizetett óra a tanácsadó számára egy komoly foglalkoztatást, egy komoly feladatot jelent. Másfelől azonban a KKV-któl megvonják ezeket a forrásokat, és ha tényleg pénzhez szeretnének jutni, akkor perelniük kell, ez megint csak munkát ad a jogászoknak, és a projekt végül nem készül el. Éppen ezért a Költségvetési Bizottságban számomra a legfontosabb az eredményközpontú költségvetés készítés. Mindig be kell bizonyítanunk, hogy az általunk finanszírozott projektek valóban valóra váltak-e, és 5 vagy 10 év elteltével még mindig működnek-e. Számos helyen folyik még a munka, jogi, bürokratikus akadályok miatt összeomlottak a projektek jogi szempontból. Nem lehetett ezeket lezárni, azért mert jogi kérdésekben nem sikerült megállapodni. Éppen ezért azt kérném, hogy a jövőben ezeket a költségeket Először a pályázat kiírása után vizsgáljuk meg, majd a projekt végrehajtása után, és a projektek fenntartása során is, hogy ezeknek a jövője is szavatolva legyen. Máskülönben nagyon sokat fordítunk az elkészítésre, de aztán elvész a költségvetés, bekövetkezik egy óriási hibakvóta, és nincs eredmény a végén. Én is szeretnék hozzászólni jelentéstevőként, és lenne kérdésem. A első kérdés a hatály. 2020-tól érvényes egy rész, és a kérdésem a bizottsághoz az, hogy miért kell ezt már most szabályozni. 2020 után a programokat nem is ismerjük még, amelyeket majd szabályozni kell. Az első kérdésem az ez, a második az az, hogy a második kérdésem a kettes fejezetben a különleges meghatározások kapcsán milyen fajta pénzügyi eszközök lesznek érvényben ebben a, az időszakban. Azt mondták nekünk, hogy a jelenlegi futóprogramokat akarják még befolyásolni. Tehát a programok melyik részét veszik ide, és hogyan akarják ezt végrehajtani. Szerintem ez túlságosan is ambiciózus és az egyik vendégnek igaza volt, hogyha azt akarok, hogy ez működjön, akkor nem szabad megváltoztatni a futóprogram során a szabályokat. Hol van konkrét változtatás, és hol nincs. Mervej asszonyhoz a a nagyon szép a neve. Azt szeretném megkérdezni, hogy az avancé recuperable definíciót el tudná -e nekem mondani. Vaquero Musso úr szeretné kezdeni, utána pedig a bankok képviselői a Német Bankok Szövetségétől sajnos a meghívott vendég nem jött el. Igen, a bizottsági, a költségvetés bizottság elnöket elfelejtettük. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit elmondtak a vendégek, az egyszerűsítésről van szó. A kérdésem az az, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e bármilyen fajta javaslataik? Például az FC, illetve a stratégiai befektetési alap kapcsán nem lehetne-e a kettőt összevonni? és így egyszerűsíteni a szabályokat. Persze azt mondják, hogy a parlament kicsit hibás ebben, hiszen mi társjogalkotók vagyunk, és mi is alakítottuk ezt a rendeletet, sőt, én még jelentéstevő is voltam, és néha hallunk arra, hogy egyre komplexebb dolgokat vezessünk be, mert ez tetszik nekünk, de a konkrét felhasználás során ez gondot okozhat, az nem felel meg a céljainknak, és ezért egy kicsit néha eltévedünk. Szerettem volna kritikusabb hangot hallani ezen előírások kapcsán. Hogyha valaki egy bankot képvisel, vagy magát BP-nek nevezi, vagy hogyha egy betéti bankról van szó, akkor van egyfajta szakértelmük. Erre van, lenne nekünk szükségünk. Egyszerűsítésről van itt szó. És mindig is kritizálnak bennünket, akik európai alapból vesznek ki pénzeket, ha túlságosan komplexé tesszük a feladatokat. lenne -e önöknek teljesi javaslatok, hogy gondolják-e, hogy itt igazából csak kozmetikai munkát végzünk, és igazából semmi nem történik. Persze mindennek még majd ki kell derülnie, nagy a távolság a célkötözések és a helyszíni valóság között. Európai Bizottság bizonyára tudják, hogy ebben a több éves keretben azzal kell szembenéznünk, hogy új eszközök, mint például a költvetési garancia, az FC, illetve az EFSD javaslata fenntartató fejlődés szempontjából, ezek olyan eszközök, amelyeket az Európai Bizottság javasolt a Juncker elnöksége alatt. Néhány eszköz már létezett, például a struktúrás alapokról már döntöttek, de a parlament és a tanács megalápodott ebben a szolgálatok, a végrehajtó testületeknek meg kellett próbálniuk a különböző szabályokat egymással összeegyeztetni. A pénzügyi rendeletre vonatkozó javaslat a tízes cikkben, illetve az Omnibus, amely a CPR-t módosítja. Itt már levontuk a tanulságokat, és egy két lépcsős megoldást alkalmaztuk. Az első az az, hogy olyan változtatások, amelyeket már végre lehet hajtani, és amelyek nem fogják befolyásolni az MFF alatti programok végrehajtását és hallhattuk, hogy a legtöbb szereplő üdvözölte ezt, ezeket a fajta változtatásokat. Voltak olyan tanulságok is, amelyeket a második lépcső során kell figyelembe venni. Nem szabad elfelejteni, hogy a következő MFF-re vonatkozó javaslat a bizottság részéről a következő hónapokban fog elkészülni, és szeretnénk előrejelezhetőséget, egy előrejelezhető keretet szeretnénk az új költségvetési garancia esetében. A két lépcsős megoldásnak az a logikája, hogy minden, amit most tudunk módosítani, és ami nem befolyásolja a programokat, azt végrehajtjuk, és ami a következő MFF-ben lesz, ahhoz csak az alapokat javasoljuk most egy szolid keretet. Kún úr, köszönöm szépen. Szeretnék néhány kérdésre kitérni. Először is, természetesen nagy rétegeljük azt a kérdést eh, az FC-ről, és hogy miért nem mondtunk gyakorlatosabb példákat. Elmondhatom, hogy eléggé kevés volt az időnk, amit kaptunk, 10 perc, és eh, magasabb szintű előadás azért túlságosan ambiciózus lett volna, szeretnénk elmagyarázni azt, hogy hogyan lehet a multiplikátor hatást kiaknázni. A másik kérdés azt illette, hogy mennyit költünk konzulensekre és ügyvédekre, amikor a átmeneti mandátumot hajtjuk végre. Ez egy jó pont megpróbáljuk ezeket a költségeket a lehető legjobban csökkenteni, és pontosan ezért a legtöbb jogi tanács, amit alkalmazunk, az nálunk házon belül van, nem alkalmazunk külső konzulenseket, próbáljuk a technikai konzulensek arányát is csökkenteni. És elmondhatjuk, hogyha megnézzük a pénzügyi eszközök költségét összehasonlítva azok hatásával, hogy azok mit érnek el, ez tényleg eléggé szörény, ha figyelembe vesszük a befektetési mértéket, illetve a költségvetést, amelyen ezeket az alapokat mozgósítjuk. Szerintem ezek voltak a fő kérdések, és mivel kevés az idő, a BPI kollégámnak meghagynám azt a, a többi kérdést. Alors, euh, en ce qui nous concerne, on considère qu'en effet, euh, cette révision... Ez a felülvizsgálat a kezelési szabályokat kívánja harmonizálni, tehát hogy a költségvetési rendelet, illetve a különböző ágazati finanszírozási programok között az Európai Unióban. Tehát ez a cél. Az egyszerűsítés tekintetében úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nem megy elég messze pragmatikusan úgy fogalmaznék, hogy két, ugye két szakaszban lehet beavatkozni rövid távon. Ugye olyan javaslatokat hallottunk, amelyek a legsürgősebb kérdésekkel foglalkoznak, tehát a költségek igazolása, és így tovább. Tehát itt kellene pontosan, precízen megfogalmazni, hogy ez alatt mit értünk a strukturális alapoknál és a másik javaslat pedig, ami szintén ugye a pénzügyi közvetítőkre vonatkozott, hogy ők valahogy hitelesítethessék, vagy ellenőriztethessék a bizottsággal az eljárásukat, hogy ne kelljen állandó jogbiztonságban létezniük, mert ugye ez megakadályozza azt, hogy gyorsan és hatékonyan tudják felhasználni az alapokat. Hosszú távon pedig ugye a felülvizsgálat az lehetne alaposabb is, tehát a költségvetési rendelet plusz a strukturális alapokra vonatkozó rendelet felvizsgálatakor sokkal jelentősebben egyszerűsíteni, és valódi jogi pontosítást megadni. Tehát az első az ugye, hogy a magát a korpuszt csökkenteni, mert hogyha megnézzük, akkor ugye az egyszerűsítés, elnézést, ha megengedi asszonyom, mondja az elnök úr, én értem, hogy a BPI a régióktól is kap mandátumot, ugye bizonyos esetekben, hogy megbizatást, hogy ugye a strukturális alapokat kezelje. Igen, erről van szó, mondja a hölgy. És az ilyen műveletek, igen, a regionális tanácsok, önkormányzatok amelyek ránk bízhatják az alapok kezelését a strukturális alapok esetében. Ezek az alapok pénzügyi eszközökön keresztül mozgósíthatók, amelyeket ugye meghatároztak. Ezeket javasoljuk a régióknak. Például egy regionális garancia alap, ez egy tipikus példa. Ugye ezt részben a strukturális alapok Az egyik finanszírozó része, a másik pedig a régió, és ugye mi lehetnénk a harmadik. Magát az alapot a BPI France kezeli a régió szintjén, vagy kezelni, és a hitel garantora lenne a garancia nyújtója az érintett régióban. és milyen bizottsági feltételeknek kell megfelelni ahhoz az Európai Bizottság feltételei közül, hogy ilyen alapokat felhasználjanak. Rövid választ adok, és utána pedig szakértő kollégámnak adom át a témát, aki ennek a szak, területnek a szakértője. Ma tulajdonképpen inkább a szövegek értelmezésével van probléma. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye meg kell felelni az összes jogszabálynak, az összes rendelkezésnek, és egyrészt a kiválasztás a regionális önkormányzatok által, a kezelésre vonatkozó összes szabálynak is meg kell felelni, plusz a költségek igazolására vonatkozó, vonatkozó feltételeknek is, tehát gyakorlatilag egy ilyen kezelési láncolat van, amely nagyon hosszadalmas, és minden egyes szakaszban igazolni kell a mi beavatkozásunkat, méghozzá úgy, hogy ugye ahogy értelmezzük a, az európai rendeletet. Tehát ez azért okoz problémát, mert ugye minden az értelmezésen múlik, és ez korlátozza tulajdonképpen a mi beavatkozási kapacitásunkat, a képességünket. És ugye utalok például az ellenőrzésekre, amelyeket a nemzeti szervek hajthatnak végre, tehát mondjuk úgy gondolhatják, hogy megfelelően igazolt egy ilyen művelet, hogyha a rendeletet megnézzük, egy másik esetben pedig egy más felügyelő azt mondhatja, hogy hát nem megfelelő az igazolás. És amit megpróbálunk elérni, az az, hogy a szöveg felülvizsgálata olyan legyen, amely valóban lehetővé teszi, hogy tisztázzuk a jogilag nagyon fontos pontokat, tehát hogy abszolút precíz legyen a szöveg, és ezáltal a kezelés könnyebb legyen. És ugyan ekkor ezzel párhuzamosan a bizottsággal, a hatóságokkal, vagy a nemzeti ellenőrző szervekkel párbeszédet folytatni, hogy a kérdéseinkre választ kapjunk. Ha ez, ez a kettő megvalósul, az akkor tökéletes. Ki, ki ad nekünk választ? Hát szinte senki. Az ügyvédeknek különböző az érték, értékelése, az értelmezése, a bizottság pedig azt mondja, hogy ez a mi felelősségünk, hogy mi mit hogyan értelmezünk. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a végén már nem tudunk hova fordulni. Tehát, ahogy mondtam, a rendelet pontjait tisztázni, erre lenne szükség, és középtávon ezt a hitelesítési eljárást esetleg le lehetne folytatni, hogy mondjuk a kezelési eljárásainkat ex ante módon már a bizottság elfogadná, és akkor azt mondanák, hogy nagyszerű, az önök eljárásai megbízhatóak, és ezáltal biztosíthatjuk, hogy hogy az ellenőrzés az eljárása vonatkozóan nem fog gondot találni. Elnézést kérek, hogy itt a Költségvetési Bizottság elnökeként megjegyzéseket teszek, de hogy ezeket a jogi kérdéseket felveti. A, a juridik szót anxioliti Zsüriliknek értette a hölgy az anxiolitik szót, ebből adódott a félreértés. És most Szelina Dően következik, aki szintén itt dolgozik, a VPI Franznál. A javaslatunk az valóban a működést célozza, mert sajnos, ami megakadályozza a működést az a bizonytalanság, illetve a különbség ugye az auditok között, illetve az, hogy mibe kerül maga a projektnek a, a finanszírozása. Tehát tisztázni szeretnénk, hogy az audit hol zajlik, meddig megy el, és hogy ki tudjuk egyensúlyozni ezeket a költségeket, tehát hogy kevesebb pénzt kelljen fektetni az auditba, és inkább a finanszírozott projekt eredményességét támogatni. Ja, vielen Dank, <clears throat> Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit az imént hallottam, feltételezem, hogy a BPI France vendégeink szakértői a témának, ezt feltételezem, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi támogatási periódusban a strukturális alapok végrehajtásának kérdése gondot fog jelenteni. Vannak olyan országok, ahol tapasztalta az adminisztráció, és szakértőkkel dolgoznak, és ez még ha itt is nehézséget okoz ez, akkor megértem azt, hogy mit történik azokban az országokban, ahol nincsenek ilyen jól képzett szakértők, és ott tehát sokkal nagyobb lett a zavar ott. Itt az ideje annak, hogy ezt a vitát kihasználjuk, az új eszközt kihasználjuk arra, hogy megfelelő eljárást eh, találjunk, és hogy lássuk azt, mit akarunk elérni ezekkel a strukturális alapokkal, azokon a területeken, ahol erre szükség van, és sikerüljön ott eh, növekedést, munkahelyteremtést eh, elérni. És ott, ahol a versenyképességet kell megtartani, ott azt sikerüljön elérni. Amit itt mondanak, hogy ez a két lehetőség, a befektetési tevékenység, a struktúrális alapok kapcsán az európai stratégiai befektetési alappal ezt szeretnék összhangba hozni. Ez eléggé messzinek tűnik számomra, még akkor is, hogyha az ötlet atya ezt szeretné, de a rendszerek annyira különbözőek, hogy jelenleg még nagy fantáziával lehet ezeket csak összekötni. És kevesen vannak olyanok, akik ezt a két területet tudják egyeztetni. Egy minút. Még van egy percünk. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Én azt szerettem volna, hogy legyen egy kicsit több időnk, hogy alaposabban foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, és tényleg eh, átláthassuk az egész képet, és a módosítóinkkal is eh, megvizsgáljuk, hogy eh, minek van értelme, minek nem, mi az, ami jó irányba halad, és mi az, ami nem. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Ashworth kollega, amúgy is angolul beszél, úgyhogy akkor ővé az utolsó szójoga. Uh, Well, Chairman, just to join with you in thanking our guests today for the presentations they've given. Um, az előttem szólókhoz, akik köszönetet mondtak. Itt valószínűleg több a kérdés, mint a válasz, több a bizonytalanság, de ebből kiderül az, hogy milyen nagy a levégzendő munka a költségvetési rendelet és az egyéb rendeletek esetében a felülvizsgálatra, és ez tulajdonképpen fel is veti bennem azt a kérdést, hogy vajon elég időnk áll rendelkezésre vagy sem. Hát azokat a megjegyzéseket ismétlem, amelyeket már korábban is mondtam, és amelyeket már kollégáim is hangsúlyoztak. Tehát, hogyha a szakértők is nehézségekbe ütköznek ezekkel a jogszabályokkal kapcsolatban, akkor a tagállamok esetében a, az alkalmazás az igencsak kívánni valókat fog maga után hagyni. Tehát nekem több aggályom is van, hogy vajon a jó irányba haladunk-e, tehát hogy azt fogjuk elérni, amit akartuk. Kösz, akartunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, megköszönöm a tolmácsoknak, és lezárom az ülést.